Sertjé asszony jelentése, melynek tárgya az operatív programok előfinanszírozása, melyeket az ifjúsági a kezdeményezés támogat. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, és szeretném elmondani önöknek, hogy intézményes munkánkra büszke vagyok itt Európában, mert valódi akarat mutatkozott meg a bizottság, a tanács, sajnos már a tanács elment, ehm, de valódi akarat mutatkozott meg a három intézmény részéről annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban, a leghatékonyabban érjünk el politikai eh, célokat. Ez a politikai hatékonyság mutatkozott meg a stratégiánkban. Eh, biztos asszony, éppen ezért én személyesen is köszönöm önnek, mert eh, a munkánkat 4. február, február 4-én kezdtük el, most holnap 29-e lesz, és akkor születik döntés, tehát nagyon hatékonyan és gyorsan sikerült döntenünk beszélünk. A második köszönetnyilvánítás az az árnyék előadók felé szól. A Jana Ziborska, Zaborska, Martina Labajova, Teri és Jarik kollégák. Kedves kollégák, mi tudtuk egyesíteni az akaratunkat, mert tudtuk, hogy milyen irányba akarunk elindulni, és milyen irányba kellett a munkánkat tovább vinni, hatékonyá akartuk tenni Európát. Tehát a fiatalok munkához juttatására irányuló kezdeményezés az, az, az egy nehéz munka, nehéz ezt végigvinni. Ez a leginkább szegény területeket érinti, ahol a 25 év alattiak több mint 25%-a munkanélküli, ezek tehát olyan régiók, amelyek szegények, és olyan népességi rétegek, amelyek egyébként is segítségre szorulnak, gondolok itt a képzettség nélküli fiatalokra, vagy a friss diplomásokra, akiknek diplomájának megfelelő, vagy végzettségének megfelelő munka az adott régióban nincsen. Tehát mi ezzel a nehézséggel kellett, hogy szembenézzünk, és erről szól az Európai Ifjúsági Kezdeményezés is. Közösen sikerült nekünk ezt rekordidő alatt teljesíteni. Azt gondolom, hogy ez a munkamódszerünket is igazolja raportőrként én azt akartam, hogy minden frakció a minden információhoz hozzájusson. Ezért is működtem együtt a tanácssal, a bizottsággal, magunk között, és annyiszor ültünk le, ahányszor szükség volt rá, annak érdekében, hogy ez a politikai akarat célba érjen a fiatalok érdekében. Úgyhogy ma este büszke vagyok Európába. Büszke vagyok Európára, mert nem csak egyhangulag sikerült a szándékunkat továbbvinni, hanem választ tudunk adni egy valós helyi igényre, mert erről van szó, ez Európa. Amit most ma itt a parlamentben bizonyítunk, az az, hogy ismerjük az igényeket, a helyi igényeket. Természetesen az első eredményekhez még némi időre van szükség. Minden esetre fontos, hogy helyben legyenek projektek, tényleg arra van szükség, hogy legyen egy jelentős előre, előfinanszírozás, és ezért biztos asszony azt javasoljuk, hogy az 1 százalékos arányról 30 százalékra emelkedjen fel ez az előfinanszírozás. Ez mutatja, hogy Európa ismeri a helyi igényeket, hiszen a projekteknek a mértéke elsősorban a legnehezebb régiókat kell, hogy szolgálja, úgyhogy ez mindenképpen egy hatékony segítség lehet. Igen, és egy olyan az idő ellenében kell, hogy fussunk. Nagyon őszintén remélem, hogy együtt sikeresek leszünk. Ma este legyünk büszkék a munkánkra, remélem, hogy holnap hasonlóan jelentős lesz a szavazás, és ez egy üzenetként fog szolgálni azért, hogy a tagállamokban valóban fölgyűrjék az ingújat, és a fiatal foglalkoztatását valóban támogassák. Erre van szükségünk, projektekre van szükségünk, Úgyhogy most a tanácson a sor, hogy ösztönözze a tagállamokat, hogy helyben az egyes tagállamokban a fiatal előfinanszírozásunk előnyeit. Köszönöm. A merci beaucoup, e, madame reporter. Köszönöm, előadó asszony, Sáti asszony.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 Köszönöm, biztos asszony. A Kulturális és Oktatási Szakbizottság nevében Szilvi Guillaume képviselője szó. Köszönöm. Kedves kollégák, egy olyan helyzetre kívánunk választ adni ezzel a kezdeményezéssel, amiről többször beszéltünk már. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés tekintetében az öt fiatalból egyet érint ez a munkanélküliség és a kirekesztettség, a hosszantartó szegénység veszélye fenyeget öt fiatalból egyet Európában. Ambiciózusak vagyunk, az ifjúsági foglalkoztatási garanciával próbálunk ellenébe menni ennek a folyamatnak. A szöveg egy feltétlenül szükséges intézkedést tartalmaz, hiszen a, vannak diplomás fiatalok, vannak diplomanélküli fiatalok, vannak akiknek köztes képzettsége van, mindannyiukat érinti a munkanélküliség problémája, és nagyon fontos, hogy kapcsolatban legyenek az oktatás világával és a munka világával is, és a kettő között egy láncemet tudjunk alakítani. A fiatalok a legfőbb áldozatai a 2008-ban indult válságnak. A legrosszabb helyzetben azok vannak, akiknek nincs megfelelő képzettsége. Ezért fontos, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokat különösen támogassuk. Nagyon gyorsan kell reagálnunk, az, a parlament most ezt tette meg az európai fiatalok érdekében. Köszönöm. Eh, merci beaucoup. Köszönöm, képviselőasszony. Meghallgatjuk a politikai frakciókat. Elsőként Lara Komi szólal föl a néppárti frakció nevében másfél perce van. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék összetett mondani az előadónak, kiváló munkát végzett, és a biztossal is együtt működött. Üdvözlöm ezt a javaslatot, hogy az kez, az előfizet, előfinanszírozás, kezdeti előfinanszírozást emeljük meg a fiatalok foglalkoztatása érdekében. Egy milliárd euró a bizottság részéről a múltban az 1%-ról ma 30%-ra emelendő előfinanszírozási arány valós segítség, és erős ösztönzést fog jelenteni azért, hogy ez az eszköz valóban operatív lehessen, hiszen a tagállamokban az volt a, sokszor a probléma, hogy nem találtak elégséges közforrást a kezdeményezés támogatásába. Nagyon fontos általában a munkanélküliség csökkentése, szerintem még nagyobb mértékben kéne ezt megtennünk, mint az előző mandátum alapján. Ugyanakkor fontos, hogy a régiók és a tagállamok is prioritást adjanak a, azon nemzeti politikáknak, amelyek célja az ifjúsági foglalkoztatás fokozása. A 26 évesen lettem képviselő, és azt látom, hogy Európa gyors, annak ellenére, amit sokan gondolnak. Az a probléma, hogy a végrehajtás a tagállami szinten nem megfelelő. Az ifjúsági garancia nagyon jól működött, de néhány tagállamban nagyon rosszul történt a végrehajtás, és ezzel ellen kell, hogy fellépjünk. Nagyon sokkal jobb kommunikációra van szükség, Európa, a bizottság, a parlament és a polgárok között, főleg a fiatalokra gondolok, hiszen sokszor nem is ismerik, hogy milyen lehetőségeik vannak. Köszönöm, képviselőasszony. Elfogad egy kékkártyás kérdést? Fronte asszony részéről. Prego. Csak azt szerettem volna kérdezni Komi képviselőasszonytól, hiszen említette az ifjúsági garancia programot, hogy tudja-e azt, hogy a bíróság nemrég egy jelentést készített erről, és mit gondol arról, amit Olaszországra vonatkozóan mond, vagyis, hogy az ifjúsági garancia program semmilyen előtt nem jelentett hazánknak, és gondolja e hogy a jövőben meg lesznek a feltételei annak, hogy ez a program hatékony lehessen, figyelembe véve, hogy több tartományban az ön pártja van kormányon. Igen, válaszolok a kérdésre a néppárt elnök helyetteseként és az ifjúsági delegáció vezetőjeként. Most készítünk más kollégákkal együtt egy elemzést európai szinten és természetesen olaszországi szinten is, ahol a Force Italia vezet, és Lombardiáról beszélek most, tehát a, a, ahonnan én jövök, az ifjúsági garancia jobb volt, ott volt a legjobb egész Olaszországban, és ezek az adatok rendelkezésemre állnak, kit, mindenkinek meg tudom mutatni őket. Nagyon sok munka áll még előttünk Olaszországban, de én ezt itt nem pártpolitikai politikaként kezelni, mert a munkanélküli az lehet kommunista, fasiszta, szocialista, az nem érdekes. A lényeg, hogy találjon munkát és dolgozzon. Kami. Köszönöm, Komi asszony, még egyszer. A szocialista frakció nevében Brando Benifei képviselő. Köszönöm, elnök úr. Egy kiváló Európai Bizottsági Javaslatról beszélünk. A parlament bizonyította, hogy felelős, nagyon gyorsan reagált, sőt a plenárison már holnap szavazni is tudunk erről az intézkedésről. Egy milliárd eurót tudunk így biztosítani a kezdeti előfinanszírozásra olyan fiatalok számára, akik nem dolgoznak, nem tanulnak. Olaszország 5 milliárd eurót biztosított már erre a célra. Szeretnék köszönetet mondani Morán Sati előadónak, a munkájáért, Tyson biztos asszonynak is, hiszen egy, a szocialista frakció jelentős kérésére adott választ. Évek óta kérjük az előfinanszírozás arányának növelését, azért, hogy ne legyenek készpénz vagy forgóeszköz problémák az egyes régiókban és az egyes tagállamokban. Most Európa megtette a feladatát, most a tagállamokon a sor, hogy a lehető legjobban használják ezt az ösztönző eszközt. Jobb kommunikációra van szükség ennek az eszköznek, nem szabad elbürokratizálni a programokat. Fontos, hogy minőségi munkakínálat legyen, és az egyéni szakmai fejlődés szolgálják a fiatalok esetében. Több kritikus elem is felmerül, például az átláthatóság tekintetében az alapok megfelelő kezelésére vonatkozóan. A bizottságnak és a parlamentnek együtt kell nyomon követnie a program sorsát. Ezért készítünk most elő a tagállamok számára egy szóbeli kérdést, pontos kérdések a pontos meghatározással, mert nagyon fontos, hogy kézzelfoghatóak legyenek az elemek, az eredmények. A bizottság tól pedig azt kérjük, hogy késedelem nélkül biztosítsa a plusz összeget. Minden intézménynek, kormánynak bizonyítania kell, hogy komolyan kezeli az ifjúsági munkanélküliség problémáját. Az én generációmnak joga van a jövőre, az Európai Uniónak, a tagállamoknak mindent meg kell tennie azért, hogy a válságból kiléphessen az Európai Unió. Grazie, Köszönöm. Elcél frakció nevében. Zitnánszka képviselő. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Köszönöm szépen, elnök úr. Valamennyien tudjuk, mennyire fontos, hogy a fiatalok minél korábban megtanuljanak dolgozni, hogy a társadalom aktív tagjai lehessenek. Európában a munkaerőpiac fel kell, hogy tudjon kínálni ilyen lehetőségeket, különösebb beavatkozások nélkül is. Tehát nem ideális világban élünk, hanem olyan van, ahol sok százezer fiatal van munkanélkül. Ezért határozottan egyetértünk a jelentés tevő véleményével, segíteni kell a fiatalokat. Az Európai Parlament egy jelzés küld a fiataloknak, hogy mi minden tőlünk telhetőt megteszünk a helyzetük javítása érdekében, de ez nem elég a tagállamoknak a rendelkezésre bocsájtott összeget jól kell tudni felhasználni. Hogyha nem így tesznek, akkor a fiatalok csalódottak lesznek. Az ALDE frakció képviseletében Martina Dlabajová a szó kettő percben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm az előadó asszonynak is a kiváló együttműködés. Be tudtuk bizonyítani, hogy Európa valóban gyorsan is tud reagálni. Most a labda az államok tér felén van. Egy újság szerint Prágában a legalacsonyabb az munkanélküliség két és fél százalék. De hogyha ezt kontextusba helyezzük, akkor már a fiatalok körében sokkal magasabb 10,2% a munkanélküliek aránya. Görögország Eperosz városában ez az arány 69%. Ezért azokra a régiókra kell fókuszálnunk, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre. Ez a kezdeményezés 3,2 um, milliárdos költségvetéssel rendelkezik, e, e, egy milliárdot azonnal rendelkezésre bocsájtanak munkahelyekre van szükség, és a fiatalok számokra a gazdaság szükségetei határozzák meg, hogy milyen munkahelyek jöjjenek létre. Mindenképpen nemzeti intézkedésekkel kell kiegészíteni az EU-s intézkedéseket. Természetes átjáratosságot kell biztosítani az iskola és a munka között fel kell tudnunk mérni, hogy a munkaerőpiacnak mi az igénye, milyen képzettséget, készségeket igényel, kapcsolatba kell lenni a vállalatokkal, különösen a startupokkal, szakmai gyakorlat, ott kell biztosítani a fiatalok számára, de mindenek előtt a bajok gyökeréhez kell lehat, eljutnunk és feltárnunk ezeket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Leírak képviselő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák. Nagyon sürgősen kell választ adnunk a fiatalok munkanélküliségének a drámai problémájára. Ezért fontos, hogy megemeljük a kezdeti előfinanszírozást 1 milliárd euróra az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés érdekében. A tagállamoknak azt kell vállalniuk, hogy ezt a pénzt valóban eljutassák a célzott személyekhez, és hatékony legyen a felhasználás. Fontos, hogy hogy javuljon a fiatalok foglalkoztatásának az ösztönzése. Morasati asszony jelentése alapján is látjuk, hogy az előrelépés még mindig elégtelen, hiszen nem lehet az európai 7 milliárd fiatal munkú, 7 nagyon magas arányú fiatal munkanélküliek számára nem tudunk minek számára a munkát biztosítani. Valós jog kell, hogy legyen a munkához való jog, és a szociális Európát kell, hogy szolgálja. Az európai beilleszkedési szolgálatok és a munkahely biztonság nagyon fontos minden európai fiatal jövője szempontjából. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. A zöld frakció nevében Rendke képviselő. Dear President, dear... Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! tagállamokhoz is szólok. Pár hónapja ülök a parlamentben, és már elegem van. Elegem van, hogy csak beszélünk a fiatalok munkanélküliségéről, és nem történik semmi. Elegem van, hogy a tagáll, abból, hogy a tagállamok nem vállalják fel a felelősséget, és újra és újra ugyanazt ismételgetjük. Lehet, hogy csak túl türelmetlen vagyok, de sok történetet ismerek Európában ahhoz, hogy ne legyek türelmetlen. Az Isten, jó Isten áldjon meg minket. 2015 van, ébresztő EU tagállamok. Ébredjenek fel, már túl régóta alszanak. A 30%-os előfinanszírozás, amit most javasol a e, bizottság, az utolsó ébresztő. Ezt a javaslatot itt a parlamentben felgyorsítottuk, mert valamennyien egyetértünk abban, hogy eljött a cselekvés órája. Most a tagállamokon a sor, hogy ugyanezt tegyék. Felhasználják ezt a pénzt, és jutassák el a pénzt az európai fiatalokhoz. Ez most az ő politikai felelősségük. Köszönöm szépen. Jakobcsics úr kék kártyájára hajlandó válaszolni? Jakabcsis úr akkor tegye fel a kérdést. Azért eh, a következő kérdést szeretném feltenni képviselőtársamtól. Bár értem azt, hogy ön dühös, de azért eh, az a döntés, hogy 30%-ra növelte az előfinanszírozás arányát a bizottság, azért ez csak egy hiteles lépés, és azt jelzi, hogy a bizottság és a parlament is mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen a munkanélküli fiataloknak. Tehát végül is nem ismeri el, hogy hiteles lépést tett a parlament. Kérem válaszoljon. Nagyon köszönöm a kérdést. Teljesen egyetértek önnel, üdvözöljük a javaslatot, és itt a parlamentben dolgoztunk azon, hogy minél gyorsabban eredményre jussunk. De most a tagállamoké a felelősség. A tagállamok feladata az, hogy eljutassák ezt a pénzt a fiatalokhoz, programokat indítsanak, és olyan módon használják fel ezt a pénzt, hogy ezzel le lehessen küzdeni a munkanélküliséget a fiatalok körében. Köszönöm szépen Renke képviselő asszonynak. Most pedig az FDD frakció képviseletében Laura, Laura Agea képviselő asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, köszönöm szépen az előadó munkáját. Megállapodtunk arról, hogy sürgős eljárás fogunk lefolytatni, de meg kell, hogy mondjam, hogy a operáció sikeres volt, de a páciens meghalt. Én és a tagállamok számára én mindig önkritikát szoktam gyakorolni, úgyhogy most hazámról, az országról beszélek. Rendelkezésre állnak jelentős források, de szégyenletesen módon kezelik ezeket. Szégyellem magamat az országom, a hazám miatt, amilyen méltatlan módon kezelték ezeket a forrásokat, és az ifjúsági garanciára gondolok, nincs kommunikáció, nincs felhasználat, minimálisan se vették figyelembe a fiatalok igényeit hogy milyen szükségeik vannak, milyen kívánságaik vannak, milyen lehetőségeket lehet nekik biztosítani. Semmilyen monitorozást nem végeztek, nem volt tájékoztatás. Ez az az értékelés, amit meg kell, hogy tegyek. Szégyellem magam egy olyan ország miatt, amely rendelkezésre állnak források, és a bíróság előhívják öt ország egyikeként, amelyik a legkevésbé tudott konkrét eredményt biztosítani a fiatalok számára. Európa segít, és az országok, az én hazám csődöt mond. Köszönöm, Ágyel képviselő. Elfogad egy kékátyás kérdést? Brando Benni felképviselőtől elfogadja? Tessék, köszönöm elnök úr mivel a nagyon sokan kritikát is megfogalmaznak ezzel a fontos, érdekes témával kapcsolatban. Nagy a képviselőtől, a Csinkveszterelő képviselőtől szeretném kérdezni, hogy az EFDD részéről miért nem akart részt venni egyik ülésen sem, még munkatársain keresztül sem a jelentés előkészítéséhez. Pedig hozzá tudott volna járulni ahhoz, hogy például a szóbeli kérdést a tanács számára, illetve a másik levelet, amit említettem, megfelelően elő tudjuk készíteni a kritika nagyon fontos, de egy perces felszólalásban tényleg nagyon nehéz megfogalmazni véleményeket. Köszönöm. Köszönöm Brando Benifei kollégának a kérdést. Mivel az egyik legkisebb frakcióhoz tartozom itt a parlamentben, én két témának vagyok előadója. Amikor Fejé kollégát látni fogom, hogy a szakbizottság ülésen ugyanilyen lelkesen fog részt venni, amilyen módon én veszek részt a szakbizottság üléseken, akkor Fejé úr minden kritikáját el fogom fogadni. Letta úr, akit nagyon jól ismer, az ifjúsági garanciát, ezt a programot tönkretette, több millió munkahelyet tett tönkre, fogadja ezt el és ismeri el. Köszönöm ezt az érdekes olasz belső párbeszédet. Marusi képviselő, a következő egy perce van. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, musimy sobie zdać... Elnök úr, képviselőtársaim, hölgyeim és uraim, látnunk kell, hogy egy adott csoportban, mi esetünkben a fiatalok körében miért munkanélküliség összefügg általánosságban is a munkanélküliséggel. Nem szabad most mindent a szőnyeg alá söpörni, mert ha itt teszünk, semmi nem fog változni mesterséges eszközökkel próbáljuk ezeket a fiatalokat a munkaerőpiacra segíteni. Hát ezzel csak növelni fogjuk a munkanélküliséget más csoportokban, a balkezesek vagy a kopaszok körében. A munkanélküliség a rossz intézményi struktúrák következménye. Ne a tüneteket próbáljuk megszüntetni, hanem az okokat. A kok, az ok pedig a nem hatékony gazdasági rendszer. A vállalatok foglalkoztatják az embereket, illetve a fogyasztók. Hogyha a fogyasztóknak van pénz a zsebükben, akkor ezt elköltik, és akkor lesznek munkahelyek. Ilyen egyszerű ez. Köszönöm. Most pedig Tom van den Kendelare úr következik az EPP képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák, 7 millió fiatal munkanélküli, aki segítségre szorul, tarthatatlan a helyzet. 7 millió fiatal munkanélküli, ez egy nagyon-nagyon nehéz teher az Európai Unió számára. Ezen gyorsan kell változtatni. Most egy fontos lépést teszünk, hiszen megadjuk nekik az, a kezdéshez a anyagi segét, és a legjobban sújtott régiókban adott esetben eh, képzési helyet is biztosítunk nekik az a gyorsaság, amivel a tanács és a parlament kezelte ezt az ügyet, eh, ez megmutatja, hogy ha szükség van rá, akkor gyorsan tud lépni Európa, hogyha nagy dolgokról van szó. Most pedig a tagállamoknak a feladata, hogy ezeket az intézkedéseket megfelelő célirányos projektekben valósítsák meg. Úgy gondolom, hogy eh, nincsen mentség ennek elmulasztására. Az extra előfinanszírozás azonban csak egy, egy első lépés, ezt a kínos helyzetet további eszközökkel kell majd enyhíteni, mindent fel kell tenni annak érdekében, hogy jobb képességekhez igazodó, jobb a vállalkozó szellemet erősítő új kezdeményezéseket és egy rugalmasabb munkaerőpiacot előteremtő intézkedéseket tegyünk. Ez a gyors kezdés, ez mindenképpen szükséges volt, és most a tagállamokon a sor, hogy tegyenek valamit. A legfontosabb az az, hogy most mit tesznek a tagállamok. Ez az egyetlen kérdés, azonban az az, hogy mi lesz a következő lépés. Mind, ugyanis minden egyes jó sakkozó több lépést gondol előre, és jó lenne, hogyha ezt tennénk mi is, így tüntetnénk el a fiatalkori munkanélküliséget. Köszönöm szépen. Most pedig Jutta Steinruck képviselő asszony kap szót másfél percben. Sajnos ma még nincs okunk nagy sikerről beszélni, hiszen a fiatalkori munkanélküliség egyet még nem, sikert, nem sikerült megszüntetnünk, fényévekre vagyunk eztől. Ugyanakkor ez a kezdeményezés végre eh, ebbe a végtelen történetbe egyfajta lendületet hoz, és köszönöm szépen valamennyi résztvevőnek, hogy végre útnak indítottuk ezt a kezdeményezést. Az elmúlt években túl sokat beszéltünk, eh, túl sok Fekete Pétert küldözgetünk egymásnak, Eh, és az eredmények azok kívánnivalódhatók maguk után. A szociáldemokraták mi már kezetektől fogva utaltunk arra, hogy a fiatalkori munkanélküliségnek a leküzdése nem radikális megszorító politika révén valósulhat meg, hanem az európai közös felelősség vállalás az az, ami megoldást fog hozni. Nyilván nem kell látnoknak lenni, Eh, hogyha azt akarjuk mondani, hogy azok a tagállamok, akik most a megtakarítások terhe alatt nyögnek, azoknak segíteni kell a társfinanszírozás területén, és ezzel egyidejűleg támogatást kell nyújtani nekik az értelmes strukturális reformok megvalósítása során. A fiatalkori munkanélküliség leküzdése továbbra is abszolút prioritás kell, hogy maradjon, és biztos asszonyon elmondta, hogy nem csak a tagállamokban eh, és az európai intézményekben, hanem mindenhol helyben, és itt most természetesen gondolunk nem csak a kormányzati szereplőkre, hanem a vállalatokra is, hogy tegyenek előre lépést a fiatalkori és leküzdése területén, mindent ennek kell alárendelnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Steinluk asszony. Antia McIntyre asszonyé a szó. Egy perce van, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak és a biztos asszonynak is, amit elmondtak. Valamennyien tudjuk, hogy a fiatalok munkanélkülisége nagyon súlyos probléma, cselekvésre van szükség. Támogatjuk a javaslatot, hogy ezeket a forrásokat úgy használjuk fel, amivel fel lehet gyorsítani a projektek megvalósítását a tagállamokban. De azért aggájaim is vannak. Az előfinanszírozás azt jelenti, hogy elindul egy spirál, és pár év múlva újabb forrásokra lesz szükség az képviselői kezdeményezéshez. mindig a költségvetési fegyelmet hangsúlyozzuk, és ez alól a szabály alól ne legyen kivétel, úgyhogy nyomon kell követnünk, ellenőriznünk kell az eredményeket. Együtt kell működnünk a tagállamokkal, hogy testre szabott megoldások szülessenek, a helyi kihívásokra adott megfelelő válaszok. Az Egyesült Királyság az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel a saját kormányprogramjainkat eh, egészítjük ki, és az én közvetemben a helyi vállalkozókkal működünk együtt, akik eh, foglalkoztatják a fiatalokat. Eh, West két 2,2 több millió fiatal kezdett szakmai gyakorlatot az elmúlt öt évben. Köszönöm szépen. Most pedig Ines Krisztina Zuber asszonyé a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Az előfinanszírozási ráta a foglalkoztatási kezdeményezés esetében mindenképpen feltöltésre szorul. Ez a ráta korábban annyira alacsony volt, hogy a tagállamok által társfinanszírozott projektek nem hultak termékeny földre a fiatalkori munkanélküliség megszüntetése területén. A problémákat nem tudtuk megoldani. A költségvetés tehát nagyon szükös volt a e programhoz, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a fiatalkorú munkanélküliség megoldására alkalmatlan, és 21 milliárd euróra lenne szükség. Föl kéne tölteni végre a forrásokat, azonban erre nem kerül sor. A foglalkoztatási helyeknek a száma nem fog így növekedni, főleg, hogyha mellette megszűnnek munkahelyek. a különböző tájékoztatási praktikák és a visszás munkakörülmények is folyamatos gondot okoznak. Ez nem foglalkoztatási garancia, hanem a bizonytalanságnak a fenntartása. Lampros Köszönöm, Fontolis képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársaim! Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés egy nagy problémát, egy égető problémát kísérel meg, megoldani. Egy olyan problémát, ami Görögország számára is ismeretes. A fiatalok munk körében a munkanélküliség most már 60%-os, és vannak olyan régiói az országnak, ahol a helyzet még rosszabb. A rövid időn belül nem fog változni a helyzet, de mindenképpen úgy nemzeti, mint európai szinten erőfeszítéseket kell tanni annak érdekében, hogy a helyzet változzon. Ez az első lépés, a kezdeményezés. Az a fontos, hogy ne egyedi intézkedéseket fogadjunk el, hanem egy értelmes, észszerű képzési rendszerre, foglalkoztatási orientációra van szükségünk. A pénzforrásoknak a feltöltése önmagában nem fog még segíteni, ez nem fogja megoldani a munkanélküliségnek a problémáját, hanem csak Uh, újabb lehetőséget ad majd a kritikára. Pani poseł... Köszönöm szépen, most pedig Michaela Szoidrova asszonyé a szó másfél perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a raportőr és a kollégák azon döntését, hogy határozottan támogassuk a bizottság azon javaslatát, amelynek értelmében megnövelik az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés előfinanszírozási forrását. Ez azt jelenti, és azt az üzenetet közvetíti, hogy nagyon komolyan veszi az Európai Unió ezt a problémát. Most az a feladat, hogy valóban hatékonyan használják fel a tagállamok ezeket a forrásokat, nekünk pedig ellenőrizni kell a felhasználást. Én magam szoros kapcsolatban állok a munkahogyi minisztériumunkkal, és figyelemmel kísérjük az előkészületeket. Azt az információt kaptam, hogy a Cseh Köztársaság nagyon jól felkészült az előfinanszírozás hatékony felhasználására. Prágában alacsony a munkanélküliség, de van két olyan régió, ahol nagyon magas, több mint 25%-os a munkanélküliség a e, fiatalok, a 25 év alattiak körében. És ezért e, szeretném, hogyha a szakképzés nagyobb támogatást kapna ezekből a forrásokból is. Ezt úgy kell tekintenünk, hogy beruházunk a jövőbe. Ez egy olyan beruházás, amely ösztönözni fog, és bizalommal tölti el a fiatalokat is, a munkahadók is nagyon örülnek, hogy támogatást kapott a javaslat. Most pedig Marita Ulskvog képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Hallottunk olasz példákat, én most a saját országomról, Svédországról szeretnék beszélni e, kevésbé problematikusak a gazdasági társadalmi viszonyok Svédországban, de azért a fiatalok munkanélkülisége még Svédországban is magas az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kapcsán a svéd kormány tavaly úgy döntött, hogy ennek a támogatásnak csak egy kis részét használja fel, ugyanis ezt nem akarták a saját költségvetési eh, forrásaikhoz hozzátenni. Svédországban lehet, hogy eredményes lesz ez a kezdeményezés, de vannak olyan országok, ahol több ok miatt is nem tudják felhasználni ezt a pénzt, mert nem tudják megadni a kezdőrugást, nem áll rendelkezésre az az összeg, amivel el lehetne indítani a, projek- a projekteket, amik segíthetik a fiatalokat abban, hogy kikerüljenek a munkanélküliségből és a szegénységből. Ilyen lehetőségeket kell biztosítani számukra. Eh, Ment now, Madame Deputé. Következő felszólalóan Szendé képviselő. Ümüte de mi? Másfél perce van. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni az előadó munkáját valamint a bizottság munkáját. Az, hogy biztosítjuk a szükséges alapot az ifjúsági munkanélküliség elleni harc során, és megemeljük az előfinanszírozás arányát, ez egy jó hír. Ez mutatja, hogy konkrétan, gyorsan, hatékonyan reagál az Európai Unió, amikor válsághelyzet van. Mindezt előre bocsátva azért azt mondanám, hogy most a labda a tagállamok tér felén van. Többféle intézkedést kell hozni, ösztönözni kell a szakmai gyakorlatokat, fel kell venni a kapcsolatot a vállalkozásokkal, illeszteni kell a képzést az új digitális szakmákhoz. Szeretnék kiemelni egy témát, a határon átnyúló mobilitásra gondolok. Ez lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy könnyebben szakmai lehetőségekhez jussanak a határokon túl is. Ez a mobilitás természetesen kapcsolódik a nyelvtanuláshoz is. A francia kormány ugyanakkor törölni kívánja a kétnyelvi osztályokat, ami pontosan ellenébe mutat az összes erőfeszítésnek, amit meg itt próbálunk megtenni a nyelvtudás érdekében. A határon átnyúló mobilitás hozzájárul ahhoz is, hogy a külföldi munkahelyekről megfelelő információra rendelkezzenek a fiatalok, és hogy valóban elismerjék a képzettségeiket. Ez egy másfajta intézkedést igényel, de mindez hozzájárul a fiatal munkanélküliség elleni harcunk sikerességéhez. Köszönöm. Blinkevics képviselő a következő. Sveikinu pranešėją. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak. Támogatom a bizottság elkötelezettségét, hogy növelik az előfinanszírozási arány. Ez segíthet a tagállamoknak abban, hogy gyorsan és hatékonyan tudják kezelni az fiatalok munkanélküliségének a problémáját. Vagy folytatni kell tanulmányokat, vagy szakmai gyakorlatra eh, kell, hogy menjenek a fiatalok. A gazdasági nehézségek miatt azonban nem minden tagállam eh, tudja eh, megvalósítani az ifjúsági kezdeményezést. Ezért ez a mostani javaslat nagy előrelépést jelent. Ez beruházás a fiatalokba. Az ifjúsági foglalkoztatási intézkedések kapcsán különös nagy figyelmet kell fordítani az alulképzetekre, a fogyatékkal élőkre, egészségügyi problémákkal küzdködőkre hosszú távon, hogyha nem sikerül valakinek megfelelő munkát találni, az az emberek egészségét is károsan befolyásolja, mentális és más fizikai betegségek is alakulhatnak ki, ezért nagyon fontos, hogy hatékonyan valósítsuk meg ezt a kezdeményezést. Köszönöm. Javi López eh, képviselője a szó. Egy perc. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy elsőként szeretnék köszönetet mondjak az elvégzett munkáért. És hangsúlyozzam, hogy fontos, hogy eljussanak ezek a források azokba az országokba, eh, amelyeknek égető szüksége van erre a foglalkoztatási kezdeményezésre. Tehát gratulálok a parlamentek és a tanácsnak is. Vannak olyan országok, amelyekben a fiatalkorúak munkanélkülése különlegesen nagy probléma, és olyanok is, amelyeknek különleges problémáik vannak a költségvetési deficittel. Így gyakorlatilag csak egy csepp vizet ejtünk a forró körre, forró kőre, hogyha nem szüntetjük meg azokat a piacgazdasági vadhajtásokat, amelyek a fiatalkorúak munkanélküliségét okozzák, és amely az átlagos munkanélküliségnek általában duplája. Például ez a helyzet Spanyolországban és Dél-Amerikában, Dél-Európában, akkor nem végezzük el a munkánkat. Akkor nálunk a munkanélküliség bizonyos régiókban, mint a gázaövezetben. Tehát itt szükséghelyzet van, amire reagálnia kell az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is. Tado, eh Procedura každej. Köszönöm a felszólalást, és most következik a spontán felszólalások ideje az eljárásban. a néppárti frakció részéről Dérő Pröm képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak, árnyék előadóknak, a biztos asszonynak is, hogy elénk hozta ezt a jelentést, ezt a megoldást. Pont időszerű, nagyon fontos intézkedésről van szó, fontos az európai fiatalok számára, hiszen támogatást tudnak kapni, és megfelelő képzéshez, oktatáshoz juthatnak azért, hogy később munkáját szerezhessenek. A javaslat, hogy egy jelentős finanszírozást előre hozzunk, ez egy erős üzenet a tagállamok számára, és azt is jelenti, hogy nekik is lépniük kell, támogatniuk kell a fiatalokat ösztönzöm a biztos, bizottságot arra, hogy szorosan kövessen nyomon a végrehajtás és rendszeresen tájékoztassa a parlamentet is a végrehajtásról. Nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelően történjen ennek a pénznek az elköltése, főleg a képességek fejlesztése területén, és a munkavilágában szükséges szakmák oktatása területén, hiszen sokszor már megmutatkozott a múltban is, hogy a képzettségek nem felelnek meg annak, amit a munkaerőpiac igényel. Nagyon fontos, hogy a szükséges képességeket támogassuk, azokat a képességeket, amelyekre a mai munkaerőpiacnak szüksége van. Köszönöm. Viktor Negrescu a következő felszólaló. Michael. Mulțumesc, domnule președinte Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy én is köszönetet mondjak az előadónak és az Európai Bizottságnak is a projekt útraindításáért. 7 millió fiatalkorú munkanélküliről beszélünk. Ezek egyéni emberi sorsok, olyan sorsok, amelyekkel valakinek törődnie kell. Nem kevésről beszélünk, 1 millió eurót fordítunk az előfinanszírozásra, de hát ezt más intézkedéseknek is kell majd kísérnie. Az Európai Parlament nagy örömömre gyorsabban kíván reagálni, és olyan megoldást eh, kíván kidolgozni, amely felveti a harcot a munkanélküliség ellen. A 30%-os előfinanszírozás az nagyon jó, de erre pozitív tagállami válaszokat is várunk. Ami a román kormányt illeti, ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy megvan a megfelelő támogatása Romániában a végrehajtáshoz. Románia az első olyan országok közé tartozik, amelyek az ifjúsági garanciával kapcsolatos első projekteket útnak indították. Most tehát ennek valóságá kell válnia, további forrásokra lesz szükség ehhez a fiatalok támogatása területén. Uh, ah, yes. Taras Pirotis, Notis Marias. Parakalo. Marias, Marias képviselő, parancsolja. A foglalkoztatási kezdeményezés a fiatalok számára 6,4 milliárdos költségvetésű, pedig sok százezer fiatal van munkanélkül. Mindenképpen fontos lenne az összeget tovább növelni 29 és fél százalékos sok helyütt a fiatalok körében a munkanélküliség Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban, vagy akár 69 százalékos is. Fontos lenne, hogy a tagállamok mindenütt fel tudják vállalni rájuk eső részt a társfinanszírozásban. Görögországnak nagyon nagy nehézséget okoz ez a társfinanszírozási arány is, még a megemelt a 30%-os arány is, mert nagyon súlyos problémákkal küzd a görög gazdaság, és így ez nem fog működni, nem fog tudni lehívni a pénzeket. Köszönöm szépen. Elfogad egy kékkártyás kérdés Novakov képviselőtől? Novakov úr, parancsoljon, tegye fel a kérdését. az előfinanszírozás megnövelése 30%-os mértékre olyan programokra, amelyek célja a fiatalok foglalkoztatása, rendkívül fontos. De ne felejtsük el, hogy reformokra is szükség van, és egyéb beruházásra is szükség van. Egyoldalúan nincs lehetőség arra, hogy elérjük ezeket a célokat. Ne felejtjük el azt se, hogy nagy a különbség a tagállamok között, és nagyon nehéz az ilyen finanszírozást kihasználni olyan tagállamokban, ahol nehézségek vannak egyébként is. Fontos, hogy a tagállamok azt a célt szolgálják, hogy minél több munkahely legyen a fiatalok számára, és most éppen a tagállamok oldalán van már a feladat, hogy megvalósítsák ezeket a reformokkal együtt. Pelekava képviselő. Köszönöm szépen a kolléga kérdését. Jelenleg az a helyzet, hogy a görögországi társfinanszírozáshoz. Ugye pénzre lenne szükség, de tekintettel arra, hogy eh, csökkentették a közkiadásokat a vonatkozó memorandum értelmében, Görögországban nincsen forrás egyszerűen ezeknek az intézkedéseknek az előfinanszírozására, és így természetesen eredmények elérésére. Tehát akármilyen célokat is tűz ki ez a kezdeményezés, célul, nem fogjuk azokat Görögországban elérni, mert a görög bankoknál nem lehet hitelhez jutni. A bankok eh, nem, maguk nem kapnak pénzt ahhoz, hogy hitelezzenek. Azért ez is egy probléma, amire figyelemmel kell lenni. Eh, ahora eh, la señora diputada. Köszönöm. Brunika Bilbao képviselője a szó. Köszönöm, elnök az úr. Postos. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, támogatom a rendeletnek a reformját, a szociális alapra vonatkozó rendelet reformját, és a fiatal ö, foglalkoztatásával kapcsolatos kezdeményezésnek a megvalósítását, de szívem szerint való lenne, hogyha a bizottság még pontosan elemezte volna a helyzetet, hiszen bizonyos tagállamokban nagyon nagy nehézségek vannak, és nem tudnak operatív programokat benyújtani. Nagyon gyakran az a probléma, hogy a tagállamokat arra kérik, hogy központosítsák a forrásokat, amelyeket ezekre a projektekre fordítanak, és ne adják a regionális szervezetek részére, holott ez utóbbiak tudják, hogy helyben mire van szükség. Ők azok, akik tudással rendelkeznek, és ők tudják a PPP konstrukciókat talpra állítani, amelyek aztán jól működnek. Úgyhogy Fontos és jó, hogy a forrásokat rendelkezésre bocsátjuk, de a források eljutatásának módján változtatnunk kell. Az a kérdésem lenne, hogy itt még rendelkezek e fontosabb elemzésekkel. Signora diputada Paloma López Bermejo. Köszönöm szépen. Paloma Pérez. Köszönöm, elnök úr. Szeretném leszögezni, hogy mi nem ellenezzük az ifjúsági garancia programot de nem értünk egyet azzal, ahogyan ezt több ország megvalósítja. Ez Spanyolországra is vonatkozik. Üdvözöljük az előfinanszírozást, de nem ez a fő probléma és a munkanélküliség elleni küzdelem kapcsán a legnagyobb probléma az, hogy csökken a gazdaság teljesítménye. Ez akadályozza meg azt, hogy nem találnak munkát a fiatalok. Az ifjúsági munkanélküliség problémáját nem lehet megoldani szubvenciókkal, vállalatoknak nyújtott támogatásokkal sem. Ezzel még nem teszünk semmit, és ezzel nem lehet garantálni minőségi munkahelyeket. A bizottság több országot is óva intett, és elmondta, hogy csak marginális hatása lesz ennek a programnak. A számvevő szék is figyelmeztetett, hogy nem feltétlenül jár majd komoly hatással ez a program. A szociális szolgáltatásokat kell, ellátásokat kell emelni. Köszönöm, hogy az elnök már Kóváli. Köszönöm, elnök úr, ebben az egy percben a biztos asszonytól szeretnék egy ígéretet kicsikarni. Azt szeretném, hogy a következő években az összes olyan program, amit a fiatalok munkanélkülisége elleni harcra szánunk, az valóban hozzáadott értéket jelentsen. Nem engedhetjük meg magunknak, mint ahogy a hazámban, ahol a tanácselnöke azt mondja, hogy nagy sikerre 1 milliárd pluszt biztosít, és utána 12 ezer plusz munkahelyet sikerült csak biztosítani a ígérte több mint egy millióhoz képest Összesen 12 ezer új munkahelyet sikerült teremteni, úgyhogy garantálni kell a sikerességét a programoknak. Egyébként az európai polgárok egyre inkább szkeptikusak lesznek, és nem fognak hinni ezekben a projektekben. Köszönöm. Köszönöm. Jászló Lecka képviselő. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Kritikus a helyzet, Európában a fiatalok nagyon nehéz helyzetben vannak, ezért az Európai Bizottság javaslata az előfinanszírozás növelésére vonatkozóan lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsan javítsuk a helyzetet. Különösen örülünk annak, hogy az Európai Parlament és a tagállamok is úgy döntöttek, hogy szükségtelen módosítások nélkül elfogadják a javaslatot, ez is fölgyorsítja a végrehajtást. Marian Sátié asszony és a csapatának a munkája is ezt bizonyítja. Ugyanakkor nem az egyetlen, és nem a legsűrűsebb, legégetőbb probléma ez, hiszen a megfelelő végrehajtással és a nyomonkövetéssel vannak a problémák a kezdeményezés tekintetében. Az idő nagyon fontos faktor. A, azok, akik hosszabb ideig munkanélküliek, nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és egyre nehezebben tudnak visszailleszkedni a munkaerőpiacra. A kockáztatják, hogy a szegénységi küszöb alá kerülnek, és hogyha ez bekövetkezik, akkor még nehezebb lesz az integráció számukra a munkaerőpiacon. Ezért az Európai Bizottság és a Parlament nyomás kell, hogy gyakoroljon a tagállamokra. Ivan... Köszönöm, Iván Jakubcsics. kiváló javaslatot tett lennénk az Európai Bizottság. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó hír minden európai fiatal számára. Elismerték és teljesítették azt, amit az Európai Parlament követelt. Az Európai Parlament javasolta már, hogy 33 százalékra emelkedjen az előfinanszírozás aránya az ifjúsági garancia esetében. Tehát régóta vártuk ezt, és most nagyon örülünk, hogy ismét hitelesebbé vált az Európai Unió. Itt tudjuk bizonyítani, hogy igazán foglalkoztat minket, különösen Dél-Európát sújtó ifjúsági munkanélküliség, és teszünk valamit ez ellen. Mi marad még hátra? Azért lehet, hogy még van egy gyenge láncem, ami eltörik, ezek pedig a tagállamok, úgyhogy éberen kell figyelni arra, hogy a tagállamok kételessége is megmaradjanak. Köszönöm. Andrei Novakov képviselő kap most szót a kecsdiáj eljárásban. Köszönöm, elnök úr. Épp azt hallottuk, hogy az előfinanszírozás megemelése 30%-ra nagyon pozitív javaslat, és gratulálok ehhez a bizottságnak. Ennek ellenére nagyobb erőfészítéseket kell tennünk a kommunikáció területén is nagyon fontos az a szerep, amit a helyi hatóságok és a régiós hatóságok játszanak, hiszen az ilyenfajta információk meg kell, hogy érkeznek, el kell, hogy jussanak a fiatalokhoz. Ezért remélem, hogy a tagállamok, a helyi és a régiós hatóságok mindent megtesznek azért, hogy a képességeiket fokozzák, és a reformokat is végrehajtsák, amelyekre szükség van. A munkaerőpiac jobb működéséhez. Ezért így tudjuk majd megkönnyíteni azt, hogy a fiatalok hozzájárulhassanak a minőségi munkahelyekhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a Catch the Eye-t, és teljesen biztos asszonyt kérem a válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, Szeretném megköszönni ezt a széles támogatást, ami övezte a javaslatunkat, és holnap, amikor szavaznak, hol, akkor számítatnak arra, hogy a tanács is majd követi az önök példáját, és májusban elkezdődhet ennek a nagy előfinanszírozási összegnek a tényleges kifizetése. 2015 az év végén megkapjuk a tagállamoktól az előrehaladási jelentést, és ennek elkészítjük az összefoglalóját, ahogyan ezt megígértük, és itt a parlamentben is lefolytathatják majd erről a vitát. 2016-ban egy globális értékelést készítünk a parlament számára arról, hogy milyen hatása volt és milyen eredményes volt ez a konkrét ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést, illetve az Európai Szociális Alap együttesen hogyan segítették azt, hogy az ifjúsági garancia programban vállalt kötelezettségvállalásnak eleget tudtak tenni a tagállamok. A tagállamok, a e, régiókat és a e, települési önkormányzatokat továbbra is segíteni e, fogjuk a hatáskörünkön belül. Sokan feltették azt a kérdést, hogy ez vagy most elége? Természetesen nem. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés teljes összegesen elég arra, hogy minden fiatalnak munkahelyet tudjunk teremteni. Itt Európában csak ezekkel az intézkedésekkel tudjuk, hogy nem sikerül megoldást találni, de vannak más eszközeink is. Van egy van ez a konkrét foglalkoztatási kezdeményezés, és tudjuk, hogy nagyon sok ország és régió számára valóban pénzügyi akadályt jelentett az a korábbi helyzet, és most, hogy megemeltük az előfinanszírozási arányt, megszüntettük ezt az akadályt, és ez segíteni fog de ezen kívül is itt van még az ESA, azután az Európai Regionális Alap, tudunk fiatalokkal, fiatalokba beruházni a Social Innovation Program és az Erasmus Plus, valamint több más program segítségével is. Természetesen ez még mind sem elég, hiszen a kereslet és a kínálaton múlik, a munkahely, ezt valamennyien tudjuk, és ezért a bizottság a fenntartható növekedésre, munkahely teremtésre teszi le a voksot, ezért indítunk kezdeményezéseket, hogy a e, tartós munkanélkülieken is segítsünk, hogy több támogatást adjunk a szakmai képzésnek, különösen a fiatalok körében, hogy a tagállamok jó munkaerőpiaci politikát folytassanak, támogassanak, és a beruházási csomagot is ennek tükrében kell látni, hiszen ha mindenki felvállalja a saját felelősségét, akkor tudunk tenni valamit, és akkor tudunk ismét perspektívát, távlatot biztosítani a fiataloknak a nagy támogatással biztosították ezt a módosítást, és ezt nagyon köszönöm. Még egyszer szeretnék gratulálni ahhoz, hogy ilyen gyorsan ment ez keresztül a parlamenten. Köszönöm szépen és most már én Sátyé asszony a szó. Elnök úr, tisztelt biztos asszony, szeretnék gratulálni önöknek ahhoz, hogy ahogy ezzel a rendelettel, ezzel a hozzáállással hogyan tudnak hozzájárulni a kollégáimmal együtt, ahhoz, hogy az előfinanszírozási akadályt megoldjuk, elhárítsuk. Ez úgy tűnt, hogy nem megoldható ez a probléma, és most pedig vált vállak vetve együttesen mm, sikerül ezt a problémát megoldanunk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a helyszínen vannak a problémák Európában. Azok a kollégák, akik holnap szavaznak, szeretném azoknak elmondani, hogy azért ne tévedjünk. Egyetértünk az alapokban, egyetértünk abban, hogy az előfinanszírozás az egy tégla a fiatalok munkanélküliség elleni harc építményében. A biztos asszony is erre utalt. Nagyon erős szavazatot hozunk holnap, akkor bizonyítjuk és megmutatjuk az állam és kormányfőknek, hogy mi nem fenyegetés jelentünk, hanem mi igénylünk, igényeljük azt, hogy ők vállalják hogy a fiatalok munkanélkülisége elleni politika sikeres legyen, és ne ők arassák le a babérokat, nagyon sok nemzeti jellegű megszólalást hallottam ma este, azért lesznek sikeresek, mert mi az európai politikusok vállaltuk ezt a feladatot, és megtettünk mindent azért, hogy a fiatalok munkát, minőségi munkát kaphassanak. Holnap a mi szavazatunkkal bizonyítjuk, hogy mit várunk a tagállamoktól. Harmadik megjegyzésem, hogy biztos asszony, ön megértette, hogy nem elégszünk meg morzsákkal Elmögött a munka mögött, amit közösen sikerült elvégeznünk, azért, hogy sikeres legyen az előfinanszírozás, mi azt akarjuk, hogy legyenek eredmények, és eredmény csak akkor lesz, hogyha a projektek minőségi projektek. Ezért a helyszínen kell lépni, mi jelentést akarunk, a bizottsággal tovább akarjuk nyomon követni, a foglalkoztatási és szociális szakbizottsággal együtt szeretnénk a politikai vállalásunkért megkapni az ellenértéket. Ugye ezt a politikai vállalást ma este bizonyítjuk biztos asszony. Nagyon határozottak vagyunk ebben a témában. Elnök le kell, hogy zárja a felszólalását. Az előadó folytatja. A kezdeményezés természetesen nem elégséges, vannak más eszközeink is, a fiatalok garanciája, a Európai Szociális Alap, mindez is azt kell, hogy szolgálja, hogy a fiatalok munkát kaphassanak. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Ezzel a vitát